melynek értelmében ö, csütörtök délutánra szeretnék ö, ö, elnapolni a Guantanamo-ról szóló vitát. Most Szalafranka úrnak szeretném ebben a témában megadni a szót. Köszönöm elnök úr a szót. Ma délelőtt politikai családom nevében adtam be ezt a kérést. Tekintettel az április 18-ai megállapodásra az elképzelés az volt, hogy a szavazás a májusban kerül sor az áprilisi vitát követően. Podimata úr, aki a plenárison elnökölt, kérte ezt, és ezért mi járt, így jártunk el és ma délután három órakor szerettük volna nyilvánosságra hozni ezt a határozatot. Úgyhogy Szeretnénk lezárni ezt a fárasztó témát azért, hogy a plenáris dönthessen, de Kaiser asszonytól is hallottuk ezt a szocialista frakció nevében. A szocialista elnök ellenjavaslattal ért, és egyhangúan támogatták ezt, úgyhogy elnök úr, kérem tisztázza, hogy most akkor mi a helyzet az eljárással, mi a helyzet, folytatjuk-e, vagy pedig holnap foglalkozunk ezzel a témával. Köszönöm. According to um, the decision taken by the... Um, Köszönöm. A ház elnöke úgy döntött, hogy a holnapi vita előtt kerül szavazásra ez uh, a téma,